jelentek meg nálam itt a képernyőn, és aztán valaki kivette a kártyát. Köszönöm. Szép nyugodtan, és sikerülni fog. De közben ketten ki a kártyát. Akkor még egyszer, 78-as. Megnyitom a szavazást. Tehát ellenőrizzük. Egy néppárti szavazóval több van. Valaki vegye ki a kártyát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Döntetlen. Hát igen, e, igen, ketten vették ki a kártyát. Döntetlen. 79-es. Mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 80-as, mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 82-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 83-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 84-es mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. És akkor most nézzük a preambulum bekezdéseket. Első módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodok elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodok elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodok elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodok elutasítva, Tízes mellette ellene tartózkodok elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Végre elfogadtuk. 12-es, 12-es, mellett ellene tartózkodok elutasítva, 14-es mellett ellene tartózkodók elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodó elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, elektronikusan ellenőrizzük. 16-os, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elutasítottuk 17-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 18-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 19-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodok elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodok elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodok elutasítva. És akkor Három ö, végső szavazás következik, záró szavazás. A hét módosító elfogadtuk, a szavazást lezártuk. A jogalkotói állásfoglalásra kapcsolatos szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadva. És az szavazás Megnyitom a szavazást.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 this and it becomes red. Uh, dear colleague, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Egy nagyon fontos napi rendi pont következik. Kérem az előadó asszonyt, Mia Petra asszonyt. Tudom, hogy ön most itt a társaság központja, de hát éppen ezért kérem, hogy fáradjon ide. Um. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, please, uh, please be... Hölgyeim és uraim, kérem csendesedjenek el. Elkezdjük ezt a nagyon fontos napirandi pontot. Az Európai Ifjúsági Rendezvényről hallunk beszámolót. Három fiatal résztvevő számjából, akik a 2016-os eseményen ott voltak. Mellettem Kalarab és eh, Andrade Csikonardone úr, Andrea olaszul az egy férfi keresztnév is. Aha. Nos. Cicconardone. de Cicconardone. Na, az biztos, hogy fiatal ember. Az ITRE jövőbeli munkájával kapcsolatos kutatási, innovációs témákról, a kiber biztonságról, energiabiztonságról tanácskoztak a fiatalok, többek között. 2016 májusában Strasbourgban jövőre is megrendezzük, ugyancsak Strasbourgban lesz az esemény. Több mint 7500 fiatal vett rajta részt. Európa jövője volt a fő cím, a fő téma, és Szender asszony és Mártán úr is ott voltak, és részben itt is képviseltetik magukat, Sander azt nem látom, és röviden szólnék néhány szót az előadóinkról. Barrio Vino úr 91-ben Nairobi-ban, Kenyában született. Az még a 20. században volt, vagy már a 21-ben? Már ennél is fiatalabb korában is aktív ö, volt politikai eseményekben, két szervezetben is részt vett, és több biznisz reggelit szervezett, és Empowerment projektet állított lábra a fejlesztési kategóriákban. Tehát közel áll hozzánk tevékenysége, Helen Heneleva, 19 éves. 20 év alatt még ki lehet mondani a hölgyek korát. Bécsben tanult, közgazdaságtant. Az Európai Ifjúsági Parlament aktív tagja volt már gimnazistaként. Ipari energiaügyi kérdésekért volt felelős ezeken a tanácskozásokon. És Ausztriában és külföldön is sok európai projektben részt vett már. Andrea de Csikko Nardone Rómában született 1995-ben, mérnök hallgató, elektromérnök hallgató, vagy eklektikus tanuló? Az nem ugyanaz, mint az elektromos elektromérnök. Ön e- eklektikus tanuló? Na majd akkor azt mondja el, hogy mit jelent. Interdisziplináris megközelítések híve. Eklektikus tanuló. Hm. mindig értekelte a gazdaság, a politika, hogyan lehet az emberek jólétét javítani, és vállalkozó akar lenni. Európa előre lendítése érdekében ezt találtam az életrajzában. Most akkor azt javaslom, hogy két blogban bonyolítsuk le az eszmecserét. Kutatás és fejlesztés, Horizont 2020 témában. Helénének, Andrának fogom megadni a szót, két-két percben, és egy-egy gondolatot fognak ők előadni. Először Helena, aztán Andrea. Utána néhány képviselő is megszólalhat, ha kíván. Ha van megjegyzése, kérdése. És a két előadónk egy-egy percben válaszolhat ezekre a kérdésekre. Ez lesz tehát az első blokk. A második blokk a kiberbiztonságról, a digitális belső piacról és az energiahatékonyságról szól majd, de arról beszélünk később. Mindenki felkészült, akkor Helena, parancsoljon, két perce van. Van itt óra is. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Az a gondolat, amit elő szeretnék terjeszteni, fiatal egyetemistáktól származik, öt évvel a diplomájuk megszerzése után. Az, arra van szükség hozzá, hogy karrierépítés történhessen a fiatalok diplomások számára öt en át, és ehhez egy Horizont 2020-hoz csatolható kutatási programot javaslunk. Ennek a kutatásnak arra kéne irányulna, hogy mennyire és hogyan működnek együtt az egyetemek az kutatóintézményekkel és a vállalkozásokkal a fiatalok helyzetbe hozása érdekében, és milyen normákkal lehet mérni azt, hogy mennyire jó ez az együttműködés, és az, a karrier megakadásokat hogyan lehetne felszámolni. Úgy érezzük, hogy a kutatás és a fejlesztés és az egyetemi élet nem kötődnek eléggé egymáshoz, és a kutatáshoz szükséges emberi erőforrás fejlesztés több koordinációval hatékonyabb lehetne. Különösen a pálya kezdetén nagyon fontos, hogy mind a három szereplő odafigyeljen a fiatal képzett személyekre, és hogy őket ne mondjuk bérfizetés nélkül alkalmazzák gyakornokként, hanem gyakornokságuk alatt is kaphassanak fizetést, és ö, olyan módon kell a bér ösztönzőket megfogalmazni, hogy az mind a munkaadóknak, mind ezeknek a fiatal szakembereknek előnyös legyen. Rövidtávú rövid határidejű kutatási projektekre kell rávenni az ipari szereplőket, hogy a fiatal kutatók valahol dobbanthassanak, és eközben se legyenek kiszolgáltatottak, legyen társadalombiztosításuk, előkészíthessék a jövőjüket. Köszönöm, remélem, hogy támogatják majd ezt a gondolatot. Köszönjük. Azt hittem, hogy három-négy percig is fog beszélni, mint a képviselők, akik kétszer annyi ideig szoktak beszélni, mint az idők. Ön viszont betartotta. Érezte, hogy mi az, amit két percbe be lehet tenni. Gratulálunk, tanulhatunk öntől. Akkor most Andrának adok szót. Parancsoljon. Terjessze elő az ön gondolatát. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Tudom, hogy a, mindenki tudja, hogy a mai iskolák a holnap dolgozóit képezik. Ugyanakkor a társadalom nagyon gyorsan változik, és a szükséges skillek is nagyon gyorsan változnak, amelyekre szükség van, és az iskolák lemaradnak. A vállalkozások lehetnének az összekötő kapocs, akik közlik az iskolákkal, hogy mire van szükség. Ezt meg kéne kutatni, azt ugyanis, hogy a helyi cégek és a helyi oktatási intézmények mennyire, ha egyáltalán működnek együtt, különösen a digitális tudományok területén. Eznek a felmérésnek minden EU országra kéne kiterjednie, a bevált gyakorlatokat feltárnia, összehasonlítania. Kutatási projektem egyfelől arra irányul, hogy közös ipari együttműködési megközelítéseket vázoljon föl, nem csak szemináriumokat és tanfolyamokat, hanem egyéb együttműködési formákat, és azáltal, hogy egész EU-ra kiterjedne ez a vizsgálat, Európában mindenhol hasonló esélyeket biztosíthatnánk a fiataloknak. És közös képzési célokat jelölhetnénk ki, amelyek nem avulnak el, vagy hát a jelennel lépést tartanak. Mert ha tényleg a jövőre akarnak készíteni az iskolák, akkor a vállalkozásokkal, az iparágakkal sokkal szorosabb együttműködést kéne tartaniuk. Csak de ehhez a vállalkozásoknak is nyitottabbaknak kell lenniük, és az iskoláknak is. Köszönöm szépen. Gratulálok, köszönöm. A parlamenti képviselők tanulhatnának önöktől. Ön alig több mint egy percben összefoglalta, pedig két perce volt, tehát a két perc túl sok önnek. Nagyszerű. Hogy bemutatták ezt a két gondolatot. Mind a kettő a fiatalok, fiatal diplomások, különösen a nők elhelyezkedési esélyeivel kapcsolatos, ha jól értettem. Helena is megerősíti ezt. És mind a kettő valamilyen módon a vállalkozások és az oktatás jobb összhangjáról beszélt a jövő élszakmáira való felkészítés jegyében. Most akkor megadom a képviselő kollégáknak a szót. A kolléga is ott volt Strasbourgban, esetleg szólhatna a saját tapasztalatairól is, illetve ezzel a témával kapcsolatban is. Képviselőknek nincs beszédidő korlát. Köszönöm szépen, hát ez nagyon megtisztelő, de ha nincs is, én mégis betartom azt, hogy rövid legyek. Igen, harmadszor vettem részt ezen az eseményen, nagyszerűen megszervezett, nagyon sok résztvevős esemény volt, és hangsúlyozni szeretném, és sajnálatosnak tartom azt, hogy a sok-sok fiatalhoz képest nagyon kevés parlamenti és bizottsági részvétel volt, és a kérdéseket, amiket föltettünk a bizottságnak, a bizottság azóta sem válaszolta meg, pedig ugye ez májusban volt. Ami a tudományos karrier kapcsolatos gondolatot illeti, teljesen egyetértek a felvetéssel, én is az USA-ban tanulhattam, nagyon hálás vagyok ezért, és nagyon fontos, hogy a fiatal diplomásoknak, főleg a kutatóknak legyenek ilyen lehetőségek. Sajnos a többségük, ha egyáltalán valahova jut, akkor az USA-ba jut el, és Európában túl kevés a fiatal kutatóknak biztosított dobbantási lehetőség. A doktorátus utáni gyakornokság, és igen, egyszerűen az európai költségvetésből több pénzt kéne adni ilyen programok támogatására, teljesen egyetértek a felvetéssel, és egy kicsit a vállalkozásokat kéne fölrázni, mert egy kicsit ugye az európai vállalkozások bizonyos értelemben túl sok pénzt kapnak az államtól, Európától, az USA-ban nincs ez így, és mégis az amerikai vállalkozások sokkal több ilyen gyakornoki posztot biztosítanak. Ezt a modellt érdemes lenne megvizsgálni, hogy Európában is nem működne-e. Tehát lehet, hogy nem minden az állami vagy európai támogatáson múlik, hanem inkább a vállalkozások tudatállapotán is. Minden esetre az esélyeket, a lehetőségeket ki kéne terjeszteni, és elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne valódibb partnerséget kialakítani a vállalkozások, a kutatás, az egyetemek között, amely még jelenleg is sajnos akadozik. Köszönöm. Köszönöm, kolléga úr. Royal kolléga kért szót. Köszönöm. Érdekes volt a két javaslat, rövid és velős javaslatokat hallottunk, de egy kicsit belekérdeznék a dologba. Vannak fiatalok, akik már fiatalon látják, hogy fontos lenne a realitást, a valóságot a oktatással összhangba hozni. Németországban létezik a duális rendszer, amely erre irányul, hogy lehetőleg az aktuális piaci igényeknek megfelelő legyen a képzés, de nagyon, és ez ilyen országokban, ahol duális rendszer van, ott kisebb is, alacsonyabb is a munkanélküliség. Ha ezt a fiatalok is látják ezt a problémát, akkor itt lenne az ideje, hogy a politikusok is lássák egyes országokban. esetleg érdekelne, hogy miért gondolja, hogy szakadék van a vállalkozások és a tudomány között. Egy másik aspektus, hogy nagyon sok új technológia kapcsán félelmek vannak az emberekben. Ugyanakkor hatalmas esélyeket is rejtenek ezek és lehet, hogy a, az iparnak is többet kéne tenni a vadonatúj módszerek, rendszerek gyakorlati átültetésében és elfogadtatásában. Ez nem csak a politika kérdése kéne, hogy legyen, illetve gyakran maga a politika a fék, a többségi butaság érvényesül a kisebbségi okossággal szemben. Érdekelne, hogy mi erről a véleményük. Köszönjük szépen, Csokka kolléga. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a fiatalok erőfeszítéseit. Egy nagyon fontos témával foglalkoztatok, átfogó elemzést készítettetek. Az egyetemek és a vállalkozások, illetve a kutatás és vállalkozások közötti viszonyrendszerről. Ehhez kapcsolódik a kérdésem is. Különböző összehasonlításokat készítettetek el, mondván, mindenképpen több forrást kellene biztosítani a kutatások számára. Ezzel függ össze a kérdésem. Mennyire lehet az adóztatás, az adópolitika egy eszköz a kezünkben, hogy változtassunk a helyzeten. Talán adópolitikai ösztönzőkkel lehetne rábírni a vállalkozásokat arra, hogy többet ruházzanak be a kutatásba. Köszönjük szépen, Tamburánó úr a következő tessék. Köszönöm. Szeretném megköszönni a fiataloknak az erőfeszítéseiket. Nagyon érdekesnek találom azt, amit a honfitársam a képzési lehetőségekről mondott. Szeretnék azonban röviden kitérni a megszorító politikára, amely számos tagállamban tönkreteszi az oktatási rendszert. Mindenképpen támogatom a magánszféra és az oktatási rendszer közötti együttműködést, de nem szabad ezeket a közszolgáltatásokat az oktatás területén kiüresíteni. Nagyon aggaszt engem az állami finanszírozású oktatás helyzete Olaszországban, de Görögországban is. És mindeközben persze azt látjuk, hogy Kína és hozzá hasonló országok több száz milliárdot fektetnek az oktatásba, miközben mi az oktatást elhanyagoljuk, főként az internetes vetületeit az oktatásnak. Hogyha Európa versenyképes akar maradni, akkor beruházásokra lesz szükség, mert máskülönben az oktatási rendszereink hosszú távú, katasztrofális hatásokkal járó károkat szenvednek. Köszönjük! Kohnicek kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a magam részéről sokszor gyakornokokat fogadtam az általam működtetett cégnél. Hosszú éveken keresztül követtem ezt a gyakorlatot, és sokszor megleptek engem azok az ötletek, amelyekkel a gyakornokok előálltak. A kérdés az, hogy mit kívánnak kezdeni a fiatalok a bachelor képesítéssel, illetve ennek a gyakorlati oldalával. Mit gondolnak erről másodszorban? Mit gondolnak arról, hogy mit kellene a frissen egyetemről kikerült hallgatónak tennie, illetve fiatalnak tennie? Talán gyakorlati tapasztalatokat kellene szerezniük, még akkor is, hogyha kutatóknak készülnek. Persze, hogyha valamilyen elméleti tudomány területen kívánnak tevékenykedni, akkor más a helyzet. És végül, önök szerint a középiskolákban milyen tantárgyakat kellene oktatni a jövőben? Robotika, nanotechnológia, újféle mérési rendszerek, melyek azok a területek, vagy tantárgyak, amelyekre szükség lenne a jövőben a középiskolákban. Jelen pillanatban ugyanis azt látjuk, hogy a középiskolákban nem megfelelő készségeket és ismereteket sajátítanak el sokszor a fiatalok. Köszönöm szépen, mondja Tolya képviselő, ahogyan már elhangzott a kollégám részéről, nagyon fontosnak tartom én is azt, hogy évről évre el tudjunk beszélgetni a fiatalokkal, és új ötleteket meríthessünk ezekből a találkozókból. Nagyon fontosnak tartom azt, ami elhangzott az oktatásügyel kapcsolatosan és a megfelelő képzésekkel kapcsolatosan. Érdekesnek találtam azt is, hogy az iskolák, illetve oktatási intézmények és a termelői ágazatok közötti kapcsolatokat meg kell erősíteni. Említhetjük itt a kutatást, illetve a kutatás iparban történő felhasználását, annak érdekében, hogy új technológiákat fejleszünk ki a polgárok érdekeit szolgálva ezzel. Ezeket mind-mind fontos témának, témáknak tartom. Azt is szeretném elmondani, hogy Európa sok tagállamban már ösztönzőket teremtett, hogy ebbe az irányba mozduljunk el. Igyekeztünk csökkenteni a távolságot az oktatási létesítmények és a vállalkozások között, és szeretném eljött azt is elmondani, hogy küzdünk azért, hogy több forrás jusson a fiatalokra és az oktatásra. Ne csak a migrációra költsünk például hatalmas összegeket. És az európai szerveken belül és intézményeken belül ezért harcolunk. Rengeteg kérdés hangzott el, fiatal barátaim, hadd mondjam el azt, hogy az összes Európai Parlamentben képviselt politikai frakció kérdéseket fogalmazott meg, a kollégák ugye különböző frakciókhoz tartoznak. Most a válaszokat hallgatjuk majd meg, és mivel nagyon sok kérdés hangzott el, ezért nincs időkorlát most, mert ez nem lenne fair, tekintettel arra, hogy milyen sok kérdés hangzott el. Köszönöm szépen, örömmel hallgatta meg a kérdéseket és a válaszokat is a javaslatainkra. Ez által úgy érzem, hogy meghallgatnak bennünket és értékelik a véleményünket, holott ez nem magától értetődő dolog ma. Kérdezték, hogy a bachelor talmányokat, főiskolai talmányokat vajon meg kellene változtatni. Én Bécsben tanulok, a gazdaságot, és én főiskolára járok, ez, az első, ez, lesz az első diplomám. Most már sokkal többen tudnak hozzáférni a felsőoktatáshoz, hiszen van az első három év, és utána még két év a masterre. Mi vagyunk az egyik legkisebb egyetem Bécsben, 8 millió lélekszámú Ausztria, ez sokat mond arról, hogy mennyire hozzáférhető az oktatási rendszer különböző hátterekkel, nagyon sokan tudnak tovább tanulni. Milyen gyakorlati munkát végezzenek a fiatalok, hogy végezzenek egyáltalán, ebben nem vagyok biztos, hiszen ami az elméleti kutatást illeti, amiről már beszéltem, a diákok, akik már lezárták a tanulmányaikat, PhD diplomát szereztek, stb., és kutatást végeznek. Nekik nem tudom megmondani, hogy vajon a kutatás legyen az elméleti vagy alkalmazott, segíteni fogja majd rajtuk de azt tudjuk, hogy az ipari vállalatokban nem annyira az elméleti, hanem inkább az alkalmazó gyakorlatot hasznosítják, ami azt jelenti, hogy vállalatokhoz mennek a tanulmányok befejezése után a diákok, mert ott a gyakorlatban alkalmazhatják, hasznosíthatják a tudásukat. Az egyetemek, mint már említettem, a fizetések és szociális járulékok szempontjából nem hasonlíthatóak a vállalatokhoz. A legtöbb végzős diák nem a kutatást választja, mert a kutatás lefolytatása nagyon nehéz az egyetemeken belül, mint a vállalatoknál. elméleti kutatás helyett inkább vállalatokhoz mennek. És én ezt sajnálatosnak tartom, mert nagy eredményeket az elméleti kutatás mutatja fel. Az általam ismert személyek legtöbbje gyakorlatias folytatást kíván magának, vállalatokhoz mennek. Jobbak ott a, a vállalatoknál a fizetések, a szociális járulékok, és nem kell harcolniuk egyetemen belül, hiszen ott nem tudni, hogy a következő évben lesz-e még elméleti kutatóhely vagy sem. Mindjárt abba hagyom, de elmondanám, hogy véleményem szerint a középiskolában nagyon, amit kérdeztek, hogy milyen, mit kellene még bevezetni, a kollégáim Nagy-Britanniában a kritikus gondolkodást vezették be tantárgyként. Én ilyesmiről még soha nem hallottam. Nem feltétlenül ismereteket sajátítanak el, hanem a készségeiken javítanak a diákok. Ez rendkívül értékes, hiszen ha valaki befejezi az egyetemet, remélhetőleg nem agyában nem befejezi, akkor már rendelkezik a szükséges készségekkel, nem kell egy tanárnak megmondania, hogy mivel vértezze fel magát. A kritikus gondolkodásmód nagyon fontos. Én gyerekeim számára is azt szeretném, hogy ilyesmiket tanuljanak az iskolában. Köszönöm szépen. Andrea a következő. Először is Traján asszonynak mondom, hogy nagyon fontos az európai szintű befektetés, beruházás, de ne külön beszéljünk a tagállamokról, hanem a közösségről. Mi, a fiatalok, európainak érezzük magunkat. Ne csak az értékeket osszuk meg egymással, hanem a lehetőségeket is, és az előkészületi munkálatokat is. Nem azt mondjuk, hogy valaki Olaszországból, Németországból jött, a közösségre gondolunk. Mit tanítsanak az iskolákban? A középiskolában véleményem szerint a, az oktatás és a vállalkozások közötti kapcsolatot inkább a főiskolákban kell meg teremteni, hiszen ott kell azt megtanítani a fiataloknak, amire szükségük van a jövőben, amit hasznosítani fognak a jövőben. Ne csak elméleti dolgokat tanítsunk, persze a gyakorlatra és a polkészségekre is összpontosítunk, de a programozásra és a tudományos készségekre is összpontosítanunk kell. Ravel úr is elmondta, hogy nem szabad félni a jövőtől. Nem csak gépek végzik majd a munkát, és a, főleg a repetitív munkát. Mesterséges intelligencia miatt sok minden kiszorul, de nem kell félnünk, hogy lehetővé kell tennünk ezt is mert ha nem így járunk el, akkor amikor a dolgok megtörténnek, mi már lemaradtunk. Gondolok itt az Apple-re, az iPhone-nal, ők rendelkeznek az új technológiával, ők az előjárók, ők dobják piacra az újdonságokat. A fiatalokba fektessünk bele, mert ők lesznek a programozók, ők lesznek az alkotók, ők nem összeszerelők lesznek majd, és ezért nem engedhetjük meg azt, hogy átlag embereket képezzünk. Biztosítsuk azt, hogy képesek legyenek alkotni, mert intelligensek vagyunk, van egy kultúránk, de lemaradunk, ott vannak a kínaiak, és 3D nyomtatóval alkotnak majd. Mi pedig ezt nem fogjuk tudni megtenni, holott készségeink meg lennének rá. De ha tartjuk magunkat a régi mentalitáshoz, 20 évvel ezelőtti helyzethez, még akkor is, ha a világ változott, akkor lemaradunk. És a közösségi hálóról is, a szociális médiumokról is beszélnünk kell. Az adatbiztonság rendkívül fontos, főleg a fiatalok nem tudnak erről semmit. És ez kockázatot jelent, hiszen nem tudják, hogy mivel állnak szemben. Tan tanítsuk meg nekik, hogy ö, hogyan kommunikáljanak a való világgal. Ne azt tanítsuk, ami 20 évvel ezelőtt volt. Csak a beszélt az ágazatok fiskálisá válásáról, vagy beszélt az adóügyi rendszerről. Az oktatás célja az iparral együttműködni. Az ipar számára pedig biztosítsuk, hogy előre léphessen és befektethessen a kutatásba. Ez az ő dolgok, Ezt a, ehhez viszont megfelelő környezetet kell teremteni, és a vállalatokon könnyítsünk adóügyi szempontból, könnyítsünk, ha befektetnek a kutatásokba, például az iskolákban. Ezek a dolgok összefüggnek egymással. Nem csak arról van szó, hogy pénzre van szükségünk, vagy csökkentsük az adókat. És a másik oldal ott van, hogy szükség van beruházásokra. Ezek a dolgok mind-mind összefüggnek egymással. Köszönöm szépen, kedves barátaim! Ez egy izgalmas vita volt, nagyon érdekes volt. Most pedig nézzük a kiberbiztonságot. Barry, két perc a prezentációhoz. Thank you. My first... Köszönöm. Én azzal foglalkoztam, hogy hogyan lehetne az európai városokban megszakadás nélküli internet kapcsolatot biztosítani a közterületeken. Ugye a közterületeken mindenféle ember előfordul, él, kereskedik, vásárol. Az európai mobilitás az Európa egyik alappillére, ezt meg kell védelmezni a szervezett bűnözéssel kapcsolatban ellen. A köztereken wifi hotspotokra lenne szükség, és a közlekedési eszközökön is, ugyanis a, a, a összekapcsolt polgárok sürgősségi helyzetekben nem csak azonnal értesíthetők, hanem el is várhatják majd a jövőben az azonnali értesítést. Egységes és ingyenes normákat kéne minden smartphone-on érvényesíteni, a sürgőségi szolgálatok legyenek képesek a smartphone felhasználóknak az adott ország nyelvén és angolul azonnali tájékoztatást küldeni push rendszerrel a mobiltelefonjaikra. Legyenek célzottabbak a ö, tanú meghallgatások is, ha mindenki kapcsolódik ugyanaz a rendszerhez, akkor sokkal könnyen megtalálni a szemtanúkat, és a polgárokat bevonni abba, hogy saját biztonságuk érdekében szemükkel a hatóságok szemévé váljanak szükséges helyzetekben. Az európai közterületeken továbbá a bejárók számára is, és minden utazó számára hasznolat, hasznos szolgálatokat, szolgáltatásokat lehetne adni, különösen, hogyha már a roaming díjak is eltörlődnek. Ezáltal növel, javulna a biztonság és az életminőség. Köszönjük szépen! Most akkor Alent hallgatjuk meg. Köszönöm, elnök úr. Második Helént a kiberbiztonsággal kapcsolatos. Szeretnénk olyan jogalkotást, amely a, a startup cégeknek non-profit működés esetén lehetőségeket ad, mert sok fiatalnak van sok jó gondolata a kiberbiztonsággal kapcsolatban. A Youth Eventen megvitattuk a közterek használatát, és arra jutottunk, hogy eh, itt alternatív fellépésre van szükség. Egy gomnyomással kéne eh, lehetővé tenni az információ szerzést. Például, ha valaki Facebook felhasználó, akkor annak az adatait eh, mások is láthatják, gyakran kollégák, munkatársak, diáktársak is. Olyan jogalkotásra lenne szükség, amely akkor is lehetővé teszi a Facebook használatot, hogyha valaki nem akarja a saját adatait megosztani. Kérem továbbá az Európai Parlamentet arra, hogy a fragmentált digitális piacot új jogalkotással tegye egységesebbé. A digitális tér egy szociális tér, nem fizikai tér, és az EU-nak fel kéne gyorsítani az erőfeszítéseit ezen a területen a jogalkotásra, és sokkal több startup cégre lenne szükség, akik az új piaci kihívásoknak meg tudnak felelni. Legyen Európa a 2020-as évek világ vezető hatalma. Sajnos a jelenlegi legnagyobb IT cégek között egy európai sincs, mindegyik szinte amerikai vagy ázsiai. Európának össze kell kapnia magát. Köszönjük szépen! Kérem akkor most a kollégákat, hogy mondják el kérdéseiket, véleményüket. Márta Edvárnak adok szót. Igen. Az internet világa az összekötött polgár gondolatát felveti, és az, hogy a közterületeken legyen ingyenes wifi. Franciaországban, a nagyvárosokban ez gyakorlatilag már létezik, és nyilván ki kéne terjeszteni az ingyenes wifi-t. Ugyanakkor arra is oda kéne figyelni, hogy, hogy a diszkrimináció ellen is fellépjünk, olyan értelemben, hogy csökkentsük a régiók és a vidék és a város közötti különbséget. Ugye miközben sok helyen ez már hétköznapi gyakorlat, van, ahol még nem is hallottak róla, hogy ilyen létezik. Márpedig itt 500 millió európai polgár hasonló, azonos hozzáférését kéne biztosítani. Van, akinek nincs smartphone nincs internetje, egyikje sincs, és ma ez hozzátartozik a polgárok egyenlőségéhez, vagy esély egyenlőségéhez legalábbis, hogy mindenkinek lehessen hozzáférése ezekhez a szolgáltatásokhoz. Tehát ezzel teljesen egyetértek. A startupok tekintetében is egy húron pendülünk, én is hallgattam azt az eszmecserét, és nagyon sokan felvettették, hogy Európában túl nehéz vállalkozást indítani, miközben Amerikában ezeket felkarolják azonnal a befektetők. Már ha valakinek egy euró bevétele van, azt is Európában ezer módon le kell papírozni, és nem hozzáigazított a bürokrácia mértéke a forgalomhoz. Igen, és hogy harmonizált normákra lenne szükség a közterületek wifi normái tekintetében. Itt Andrára pillantok, ugye nem csak a kereskedelem számára fontos az új technológia, az e-commerce számára, hanem ez egy alapérték, amely mindenféle fejlődésnek a feltétele. Tehát nem szabad az egyiket a másikkal szemben kiátszani, hanem alapértéknek kell ezt tekinteni. Köszönöm szépen! Nekem is lenne néhány kérdésem. Fiatal barátaim, itt most 23 nyelv tolmácsai ülnek a kabinokban, és hát láthatják önök is, hogy bármilyen nyelven meg lehet szólalni. Ezért most például ezt demonstrálom, és lengyelre váltok, és meglátják, hogy milyen szépen működik a tolmácsolás. Én általában lengyelül hallgatom a tolmácsolást, tehát nem kötelező angolul beszélni, azonnal jön majd a tolmácsolás lengyelből is. Kedves barátaim, a következő kérdésem lenne. Véner úrhoz fordulok, Vinom úrhoz. Nagyon fontos, amit a kiberbiztonságról mondott, és a magánszféra és a biztonság dilemmájának a feloldási lehetősége. Ez számunkra is gyakran gondot okoz. Ugye a biztonsági védelmi politika kapcsán is látjuk, hogy ezek néha általunk nem is ismert célokra felhasználható technológiák, és nagyon bonyolult kérdés azt megmondani, hogy a szabadság, a hozzáférés és a biztonság hol ütközhet. Mert bizony vannak rossz indulatú felhasználók, akik az emberiség ellenségei, és ugyanazokat az eszközöket használják, mint a jóhiszemű emberek. Szeretném önöktől, fiataloktól hallani, hogy önök szerint ezt a két aspektust hogyan lehet kibékíteni egymással? Helén említette a szociális médió, médiák kérdését. Igen. Májusban a Strasburgi AI ülés tudom, hogy több projektet is konkrétan megvizsgált, és mi volt a következtetésük? Hogyan lehetne az interneten például a gyűlöletbeszédet visszaszorítani? A klasszikus médiumokban, amelyeket azért talán még önök is ismernek, van azért egyfajta öncenzúra. Tehát a leírt, nyomtatott szövegekben azért nagyon súlyos dolgokat nem szoktak leírni. Az internet sokkal szabadabb és ellenőrzetlenebb, sokkal vadabb kijelentések, vélemények cserélnek gazdát, és ezek határokon átnyúló módon terjednek, embereket befolyásolnak. És elromlott valahogy a jó hangulat. Mi a fiatalok véleménye, mit lehet ez ellen tenni? úgy, hogy közben nem akarjuk az internetet cenzúrázni, és a szabad vélemény nyilvánítást értékét is meg akarjuk tartani. Nekem nincs több kérdésem, de ez viszont nagyon érdekelne. Köszönöm elnök úr a kérdést és a kérdéseket. Az első Márten úr kérdésére válaszolnék franciául, akkor, hogyha lehetséges. Sok olyan város van Európában, ahol valóban van már, vannak már wifi hotspotok, Franciaországban, Amsterdamban, nagyvárosokban, Brüsszelben. E, én Brüsszelben azért csalódott vagyok, nekem nagyon nehéz volt csatlakozni itt, és mindig leakadtam. Tehát nem igaz, hogy valamennyi polgári Brüsszelben hozzáférne a wifihez e, ingyenes módon. Tehát valóban különbségek vannak, és aztán vannak olyan régiók, ahol még ö, ugye szélesávú internet sincs, és akkor nyilván lehetetlen ezt a hozzáférést is garantálni. Én, én Belgiumban élek, egy flamand kisvárosban, és nálunk kevés a turista, és nálunk nem is fejlesztették ezt, és hogyha nálunk valami ö, nagy baj lenne, akkor itt nálunk sokkal lassabb lenne a reakció, mint mondjuk egy turisztikailag ismert városban. Márpedig hát mi is ugyanolyan értékes emberek vagyunk, tehát ezt akartam kifejteni tulajdonképpen előző gondolatmenetemben is. Ami a magán szférához és a biztonsághoz való jogot illeti, és hogy mit tehetünk a rossz indulatú felhasználókkal szemben. A jelenlegi gyakorlat az, hogy a bűn bűnözést általában üldözik, és nem külön a kiber bűnözést, ha valaki közterületen gyanús tevékenységet végez, akkor az új rendszer révén ezek az emberek is gyorsabban lefoghatók lennének, de az általános dilemmára, hogy mit lehet a bűnözés és a jóhiszemű internethasználat és a cenzúra szorításában tenni, azt hiszem az irány az, hogy, hogy jobban fel kell szerelni a rendőrségeket. Tudom, hogy Belgiumban a rendőrség gyakran nagyon elavult technológiával dolgozik, és ha elavult a technológia, akkor a két dolog ketté választása sem lehetséges olyan jól, a magánszféra és a biztonság egyidejű garantálása. Tehát a magánszféra és a biztonság dilemája a közterületeken ö, akkor ö, az egyik megoldás az aspektus a dolognak, hogyha a polgárok egymással gyorsan információt cserélhetnek a veszélyekről. Köszönjük szépen! Most meghallgathattuk a válaszokat. Ellen, kérem most, hogy egy kicsit rövidebben mondja el a kiegészítő megjegyzéseit, mert nincs sok időnk. Rendben, hát ha már az elnök úr megkért, hogy röviden fogalmazzak, akkor röviden csak arról beszélnék, hogy hogyan lehet a gyűlöletbeszéd terjedését az interneten megállítani. Ez egy kritikus kérdés, mert ahogyan elhangzott, nem akarjuk azt, hogy ez a társadalmi tér cenzúra áldozatává váljon, ugyanúgy, mint ahogy azt adott esetben újságokkal kapcsolatosan láthatjuk. A kérdés az, hogy a közösségi hálók miben különböznek az interneten kívüli nyilvános vagy közösségi terektől. Hogyan lehet megakadályozni a gyűlöletbeszéd terjedését az interneten, hogyha már az interneten kívül sem sikerül ezt megtennünk. Kritikus kérdés ez, hiszen a közösségi hálók a társas érintkezés helyei kell, hogy legyenek. Azt hiszem, az interneten nem viselkedhetünk másképpen embertársainkkal szemben, mint az interneten kívül, a valóságban, hiszen azt szeretnénk mindannyian, hogy az internet biztonságos hely legyen mindannyiunk számára. Itt az oktatás nagyon fontos a magatartás szempontjából, ezért azt hiszem, hogy a felelősségteljes felnőttek felnőtteket úgy, felelősségteljes felnőtteket úgy nevelhetünk, hogyha gyermekeinket már arra tanítjuk, hogy felelősen bánjanak, bánjanak a közösségi hálókkal és az internettel. Kulcsfontosság, hogy korán kezdjünk neki ennek a feladatnak, és hogyha felelősségteljes felnőtteket akarunk látni, akkor már gyerekkorban meg el kell kezdeni megtanítani őket arra, hogy hogyan kellene viselkedni a közösségi hálókon. Köszönjük szépen, és köszönjük a rövid választ. Andrea, két perc. Szeretném megmutatni azt, hogy szerintem hogyan lehet a Smart grid zel kapcsolatos jelenlegi európai megközelítést javítani. Egyrészt a beruházásokat nem csak a közös projektek esetében kellene szükségesé tenni, hanem a különböző tagállami helyi projektek esetében is EU-s finanszírozásra lenne szükség. Az intelligens hálózatok inherens módon helyi természetűek, ezért a helyi beruházások lehetővé tennék azt, hogy a fogyasztók, vásárlók egyben energiát is állítsanak elő. Az intelligens hálózatokkal jobban tudjuk hasznosítani a megújuló energiákat is, mint amilyenek a napenergia és a szélenergia. Emellett az intelligensebb hálózatok lehetővé teszik a megfelelőbb energiafelhasználást, ezzel elkerülhető a pazarlás. Az intelligens hálózatok teljes potenciáját úgy tudjuk kiaknázni, hogy a különböző, egyrészt a különböző projektek összehasonlíthatók legyenek, másrészt pedig bizonyos kritériumoknak egyleget tegyenek. Jelen pillanatban ez a terület még nem szabályozott. Szerintem az Európai Parlamentnek normákat kellene lefektetni ezen a téren azért, hogy az összes jövőbeni projekt esetében megfelelő teljesítmény szülessen Európa szerte. Harmonizációra van szükség a tagállamok gyakorlatai között azért, hogy a projekt jövőjét biztosítsuk. A zöld erőforrások jobb felhasználása forog kockán, a 2020-as célok elérése érdekében és az adatvédelem is fontos szerepet játszik itt. Mérnökként azt gondolom, hogy a jövőben máshogy fogunk gondolkodni az energiáról. A technológia egy másfajta gazdaság felé terel bennünket, ez tagadhatatlan. Európa azáltal, hogy normákat fektet le és ösztönzi a helyi beruházásokat, kulcsfontosságú szerepet játszhat ebben a technológiai és társadalmi változásban. Köszönöm. Köszönjük szépen. És most hallgatjuk a kérdéseket, megjegyzéseket a kollégák részéről. Nem, elnézést, Beri következik, ő következő. Tessék. A következő ötlet, amelyet felszeretnék vetni, az, hogy EU-s forrás biztosítsunk az olyan kísérleti projektek számára, amelyek széndiokszid semleges struktúrákká alakítják át a meglévő épületeket. Az épületek esetében is dekarbonizációra van szükség, hogy el akarjuk érni a 2030-as és 2050-es EU-s éghajlatvédelmi és széndiokszid csökkentési célokat. Ugyanakkor sokszor nagyon költségesek az energiahatékonysági átalakítások. Fontos, hogy az építőanyagok és az építészet területén zajló kutatásokat támogassuk. Az Energia Plus otthonok megteremtése azonban elsősorban az egyébként is alacsony jövedelmű háztartások területén kell, hogy megtörténjen, nem szabad ezzel tovább súlyosbítani az energiaszegénységet. Gazdaságos és költséghatékony megoldásokat kell találni a kutatásokat révén, amelyekkel az épületek széndiokszid lábnyoma csökkenthető, a különböző projektekkel segíthetjük a kutatásokat, és a kutatások eredményei a különböző épületfelújítási projektekben hasznosíthatók. Az új épületek esetében is hasznosíthatók ezek, és, köz- és szükség lenne egy közös európai energiahatékonysági tanúsítványra is. Energiahatékonysági projektekre szán rengeteg pénzt az Európai Unió, Görögországban azonban nem sikerült az épületek energiahatékonyságára és energia teljesítményére vonatkozó szabályoknak megfelelni. Ha Görögországban sikerülne az épületek ilyen jellegű felújítását előmozdítani, akkor ezzel a gazdaság fellendíthető lenne, és zöld munkahelyeket is teremthetnénk. Az épületek által termelt plusz energiát emellett vissza táplálhatnánk a hálózatba, amivel segíthetnénk az alacsony, ismét csak az alacsony jövedelmű háztartások energiállátását. Köszönöm. Köszönjük szépen! Új felvetéseket, ötleteket hallhattunk a fiatal résztvevőinktől, most pedig az étre képviselők reakciói következnek ezekre a felvetésekre. Mártán kollega. Oui, ah, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Je, je, je partage effectivement l'analyse qui, qui a été faite. Az elemzéseket, ha megnézzük, érdekes távlatok rajzolódnak ki. A helyi befektetések ezen belül fontos kulcspontot jelentenek, és az, hogy egyéni hozzáférés is lehetséges legyen, de valóban ugyanakkor egy magas szintű diplomáciai kérdés, hogy még hogyha ö, az általános fejlesztés, gyorsítás mellett el is köteleztük magunkat, milyen kereteket kell teremteni az EU-nak? És erre még mindig nincs válasz, hogy hogyan lehetne mindenkit hozzájuttatni az új típusú energiákhoz, mert hiába fejlesztjük az új energiahordozókat, minél jobban fejlődnek ezek, annál erő, jobban erősödik az energiaszegénység is, ha nem adunk hozzáférés mindenkinek. Már pedig világos, hogy ahogy Telekom területén is, vidékén sokkal drágább a hozzáférés biztosítása, mint nagy központokban, és akkor de mondjuk a hőszigetelés például egy olyan dolog, ami bárki számára hozzáférhető technológia, talán ezzel kéne gondolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Kérem még valaki szót. Ha nem, akkor én tesznék fel néhány kérdést, ha megengedik. Azzal kezdem, hogy hogyan lehetne az intelligens hálózatokat alakítani. Gyakran beszéltünk már az intelligens városok kezdeményezéséről. Szeretnénk egy európai technológiai platformot is létrehozni az intelligens hálózatokra. Tudva levő, hogy két dolog kéz a kézben jár egymással. Az Energiaunió és a Digitális Unió összefügg egymással, az nem lehet, hogy külön elektromos célokra van intelligens hálózatunk, de közben a digitális gazdaságban ilyen nincs. Mi a véleményük um, erről az általános vízióról? És a 0%-os széndiokszid kibocsátású otthonok szeretnénk élen járni a világon abban, hogy 0%-os széndiokszid kibocsátást érünk el ezen a területen, és védjük az éghajlatunkat. Sokszor hallunk a karbonszegény gazdaságokról, de lehet, hogy ez az, ipar számára költséges, és előfordulhat az, hogy a vállalatok el fogják hagyni az Európai Uniót, és máshol telepszenek le, ott, ahol nem olyan nagyok a velük szemben támasztott eljárások. Tehát nem csak a szén elszivárgás jelenségéről van szó, hanem a munkahelyek átszivárgásának a jelenségéről is. Gondnak, problémának látják -e ezt? hogyan lehetne az éghajlatváltozásra odafigyelni, védeni az éghajlatot, úgy, hogy közben nem veszítünk munkahelyeket. Az önök szemszögéből ez hogy néz ki? Nehéz kérdés, fogas kérdés ez, lehet, hogy meglepi, de nem tudunk könnyebb kérdéseket feltenni. És akkor most megkérem Andrát, hogy válaszoljon. Egy, eh, ha Kérhetem ezúttal egy kicsit rövidebben, mint az előbb. Köszönöm szépen, átváltok, mert francia nem beszélek olyan jól. Elhangzott, hogy az energia és a digitális ágazatra egy unióra van szükség. A gondot a kompatibilitás jelenti a kompatibilitás problémája, akkor merül fel, amikor a tagállamok a saját technológiájukat dolgozzák ki, egyik ilyet, a másik olyat, és az egyik jobb szeretne letni a másiknál. Inkább politikai jellegű a probléma. Technikailag nem nehéz összeegyeztetni a dolgokat. Másrészt az embereknek együtt kell működniük főleg jelenleg, hiszen nagyon sok alatt érintett ebben, és csak uniós rendeletekkel lehet a szabályokat javítani, azért, hogy össze lehessen egyeztetni a digitális rendszereket. Ugyanolyan, rendszerek, ugyanolyan nyelven kell beszélniük, mert ha nem, akkor fordítókra van szükségük. Itt minden a politikán múlik. A technikai innováció, a technikai megközelítés az helyen való, csak bölcsen kell alkalmazni. Közös technikai, technológiai rendszerekre van szükség, nem ebbe kell befektetni, csak össze kell hozni az országokat, ki kell igazítani ezt ugyanúgy, mint ahogy Róma és Milánó is egy nyelvet beszél. Politikáról van szó. Hát igen, az még jobb lenne, még Palermo is a mi nyelvünket beszélni. Köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket. Mátrám úr megjegyzésére azt mondom, hogy való igaz. Ha megengedhetnénk, vagy találhatnánk egy olyan technológiát, amely ö, ö, mindenki számára hozzáférhető, az nagyon jó lenne. Itt egy alulról felfele építkező megközelítésre van szükség az ilyen problémákhoz ami pedig a munkahelyek oktatását illeti. Hogy munkahelyekből azért szítünk, mert tartjuk magunkat az éghajlatváltozási szabályokhoz, az Európai Bizottságnak kell ezzel kapcsolatban terveznie. Az nem lehet, hogy valaki csak azért megy el, vonul ki az EU-ból, mert nem akar szolidáris lenni. Nem rendelkezem elegendő háttérinformációval ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljam, de szabályozó úton talán mm, ösztönözhetnénk a vállalatokat, például adó ösztönző lépésekkel, úgy, hogy az éghajlatot is védjük, és maradjanak is. Köszönöm szépen, köszönjük, nagyszerű válaszokat hallhattunk. Nagy tapsot kérnék szépen a fiatal résztvevőinknek. Majd még találkozni fogunk. Strasburgi rendezvényeken jövő év májusában, 2017 májusában kerül sor a következő európai ifjúsági rendezvényre a parlamentben. Nagyon örülünk annak, hogy itt voltak velünk, és felszólaltak. És a következő pont előtt még van egy fontos tájékoztató jellegű megjegyzésem. Az ITRE szakbizottság nevében megragadom a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy Rinze van Árum hamarosan nyugdíjba vonul egy hosszú ö, pályafutást követően. Kérem szépen álljon fel, szeretnénk megtekinteni magunknak. Ez jó alkalom arra, hogy a fiataloknak elmondjam, hogy a fiatalokra várunk most, mert időről időre közülünk valakinek nyugdíjba kell vonulnia, és megüresedik egy-egy hely. Önök pedig jól felkészültek, nagyon várjuk itt a jövőben. Még egyszer köszönöm, és minden jót kívánok. Köszönöm. Great. Dear friends. Kedves barátaim, akkor most következzen a 13-as napi rendi pont. Hát ez egy csodás szám, 13. Európai űrstratégia. Johann Dietrich Werner úr jött el ma hozzánk, aki az Európai űrügynökség főigazgatója. Mindenki nagyon jól tudja. E, egyébként kérnem szépen főigazgató urat, hogy foglaljon helyet itt, itt fenn. Tehát, mint ahogy tudják, az Európai Bizottság közzétette az Európai űr stratégiáját, október végén tette ezt meg, és ez létfontosságú az ipar számára, hiszen az űrpolitika érinti az űr ágazatot, az nem csak Galilei és Kopernikus programokat, hanem magát az ipart is. Sefkovics alelnököt és Bienkowska biztosokat meghallgattuk már a szakbizottságban. Ők egy korábbi ülésen ismertették a stratégiát, és volt egy nyilvános meghallgatásunk is, mert nagyon érdekes volt. A szakbizottság egy saját kezdeményezésű jelentésről fog munkát kezdeni. Madame Kröll Krölasszony itt van ma velünk, és ő lesz ennek az előadója. Werner úr, az Európai Ürügynökség főigazgatója. Ez egy kormányközi testület. Érintettek a Galileo és a Copernicus programban is főigazgató úr tudna-e néhány szót mondani magáról az ügynökségről, hiszen ez egy új téma számunkra. Hatáskörünkbe tartozik, de új, az újabb kérdéskörök közé tartozik. Korábban is a portfóliónkban volt ez a téma, de akkor még nem volt stratégiánk, és nem jelentkezett semmiféle érdek ezzel kapcsolatban. Ott van az ügynökség, vannak nemzeti ügynökségek is, tevékenységeket végenek, hogyan látja például azt a stratégiát, amelyet az Európai Bizottság tett közzé. Ez számunkra nagyon fontos lenne, mert mi szeretnénk elkezdeni a témával kapcsolatos tárgyalásokat. Felelősnek érezzük magunkat mindazért, ami az űrben zajlik, de azért pontosan az is, ami a tagállamokban zajlik, az ágazatban zajlik, Szeretnénk javítani az ipari lehetőségeinken a szakpolitika révén. Főigazgató úr, az interneten közvetítjük ezt a beszélgetést. Az ITRE szakbizottság honlapján követhetik ezt szemmel. A jövőben is. Azt nem tudom, hogy az elkövetkező száz évben mindig, de majd az elkövetkező hetekben, hónapokban mi az európai közvéleményt szeretnénk tájékoztatni. Ezért ez az ülés az interneten is nyomon követhető. Szeretnénk hallani önről és arról is, hogy hogyan jár el itt. Tessék, uram! Anna Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a jövőről beszélhetek önöknek megpróbálok megfelelni a kérésnek, annak is, hogy mit beszéljek arról, hogy mit csinál az EZA, és a bizottságnak milyen űr stratégiája van. Megpróbálom ezt egy kicsit tömörítve elmondani. Tekintsünk egy picit vissza. A tegnap jelszava az volt, hogy Race in Space. Az volt a kérdés először, hogy kiküldi az első embert majd a Holdra ez egy presztis kérdés volt az USA és a Szovjetunió között, és hát tudjuk, hogy mi jött ki ebből. Akkor sok pénz volt az űrkutatásra a hidegháború idején. Ma már nincs ennyi arányaiban. Ma más a helyzet. Ma együttműködünk, és tudjuk, hogy a Földön keletkező válságok megoldásában segíthet. A krím válságot is befolyásolta, hogy voltak űrfelvételek, és Európából, USA-ból közösen mennek föl, és Oroszországból, Kanadából, Japánból űrkutatók együtt töltenek vízum bürokrácia nélkül hosszabb időt az űrben. Nagyszerű, hogy a válságokat közösen lehet ma már megoldani, és a válságok előtti és ut- utáni időt is meghatározza ez az együttműködés. Ugyanakkor a Földön globális kihívások vannak, ennek a listáját lehetne akár bővíteni is, elég ha csak rápillantanak, nyilvánvalóak ezek a kihívások és pláne nem könnyű ezekkel egyszerre megküzdeni. Ugye a klímaváltozás, migráció, mobilitás, kommunikáció, energiaellátás, és csak az utolsó önmagában is hatalmas kihívás a világ kíváncsiságának a kielegítése. Ugye valaha a barlangban lakott az ősember, most meg arról beszélünk, hogy ki kéne települni a marsra. Tehát az emberi kíváncsiság, mint mozgató erő, nagyon fontos erő, és Európa mindig is élén járt a, a felfedezéseknek, amíg a Földön jártunk addig is, és amióta az űrben járunk, azóta is. És ez nagyszerű dolog, hogy az önök gyerekei, unokái is kíváncsiak, és legyünk is büszkék a kíváncsiságra. Ez az a kíváncsiság, amely még az idős embereket is életben tartja. A kíváncsiság az élet erőjele. Milyen választ adhat ezekre a kihívásokra PACE 4.0? Világos, hogy adhatunk meteorológiai előrejelzéseket, de hát ez csak egy töredéke a dolgoknak. A kommunikációt támogathatjuk, a különböző politikai rendszerek közötti interakciót, és inspirációt ad az űrkutatás, biztonságot ad, a klímaváltozás elleni küzdelmet segíti, a gazdasági válság elleni küzdelmet segíti. Tehát azt hiszem, hogy nem kell magyarázni, hogy van értelme. Mi a jövő? Nem ugyanaz ma a jövő, mint a dinoszauruszok idején, ugye itt látjuk ezt a képet. A dinoszauruszok kihaltak, hiába szerettek volna túlélni, gondolom ők is szerettek volna túlélni. Tehát ahhoz, hogy túlélhessünk, paradigmaváltásra van szükség, nem elég kívánni dolgokat, hanem paradigmákat, motivációkat kell váltani, teljesen új nézőpontból kell látni a világot. És a szereplőknek is változniuk kell. Ma már több mint 70 űr cég dolgozik, nem arról van szó, mint régen, hogy az oroszok az amerikaiakkal versengenek, hanem most már sokkal kiterjedtebb, sok szereplősebb a verseny, megváltoztak az űrkutatási célok, tartalmak is, nem az, az, az egyetlen cél, hogy az ember a holdra jusson, sőt, itt ugye kommunikációs, navigációs, biztonsági célok levegnek a szemünk előtt, és a jövő űr ügynökségei nem csak finanszírozni fognak, hanem meghatározzák majd az irányokat is. A technológiák is változnak. A digitalizáció nyilván ö, már olyan értelemben is elérte az űrkutatást, hogy ma már vannak 3D nyomtatásra készült űreszközök. Mindezt hívjuk gyűjtő szóval a Space 4.0 projektnek. Sokan mondják, hogy, hogy az eredményeket kommercializálni kell. Jó, igen, de még fontosabb, vagy legalább ilyen fontos a polgárok bevonása, informálása, az innováció, az interakció, az inspiráció, a munkahelyteremtés, a digitalizáció. Ez ezzel számára ezen szempontok összekapcsolása a feladat, a politika, a társadalom, a tudomány, az ipar összekapcsolása, és miközben valamennyi országban van közvita, az ezának is 22 tagja van, sőt Svájc és Norvégia is együttműködik, és van egy társultagunk Szlovénia és Kanada, mint együttműködő állam, és a nem tagoknak is van szerződése az ezával az együttműködésre, és most szombaton több mint 2000 résztvevővel 22 tagállamból arról vitatkoztunk, hogy mire való az űr, mire akarjuk használni, mit szeretnénk látni haszonként belőle. 15-89 éves korosztály egyaránt jelen volt. Mindent nem tudok elmondani erről a konferenciáról, de van ennek egy honlapja, nézzék meg. Néhány dolgot emelnék csak ki. A polgárok nagy többsége bízik az űrügynökségekben, és az európai űrügynökségben specifikusan. És meglepett, hogy a polgárok, illetve a résztvevők 81%-a azt mondta, hogy az űr erőforrásait jobban ki kell használni. Én 20%-os eredményt vártam, tehát mindenki azt mondja, hogy használjuk az űrt. Persze óvatosan, körültekintően, ne tegyük tönkre, ne szennyezzük be. Mindkét szempont tehát erősen jelen volt. Íme a Globus. A Globus azonban nem csak Európa, nagyon sok állam van az EU-n kívül is, még Európában is, és az, hogy az, ez a például Kanadás Svájcot is bevonta az együttműködésbe, ö, azt mutatja, hogy ö, ebben is vezetők vagyunk, mert az, ez az egyetlen olyan űrűnökség, amelynek nagyon sok ö, nemzet tagja, és nem csak egy. Tehát büszkék vagyunk erre. Hol tart az innováció? Az innováció számomra azt jelenti, hogy megszületik egy innovatív termék, amit használni lehet, és piacra lehet azt dobni. Az innovációt azonban meg kell, hogy előzze az alapkutatás, a feltalálás, ezeknek a űrmissziók során történő kipróbálása, és ha mindez megtörtént, akkor beszélhetünk az innovációról és annak eredményéről. Ezt az ez persze nem egymaga bonyolítja le ezt a folyamatot. Kutatóintézetekkel szorosan együttműködünk. A világ változik. A Space 4.0 sokkal több kereskedelmi szereplőt fog össze már, mint valaha bármilyen űrprogram. Tehát egyre kommercializálódik jó értelemben az űrkutatás. Egyre jobban leszivárog a grassrootshoz. Nem csak az eredmény, hanem a tevékenység is. Millió felhasználása van az űrkutatásnak. Európának az a nagy esélye, hogy ebből az innovációs láncból sok részeredményt kihozzon. Ilyen részeredmény például az, hogy mérni tudjuk ma már a városi zajt az űrből. Keressük ennek a módszernek a javítását, és mondjuk, ha vannak ilyen információink, és ezt egy, összekötjük mondjuk az, a, az autók autonóm rendszereivel, akkor tisztán űreszközök segítségével összeköthetjük a, ennek a teremnek a füstjelzőit is, más rendszerek. Egyébként maga a füstjelző is egy űrkutatási találmány. Az Apollo első misszió során építettek először füstjelzőt, ami azóta az egész világban elterjedt. És egymás megtermékenyíthetők ezek, megtermékenyítők ezek az interdisziplináris területek. A Business Incubation Centerünk az, amely ezekkel a keresztezésekkel foglalkozik a technológiák, innovációk keresztezésével. Sok új típusú munkahelyet teremtünk. Bizonyára hallottak a Rosetta Meteorról, Gerasimenko-ról. De a, a Meteor nem látható fekete lenne. Építettünk ezért egy olyan kamerát, amely láthatóvá teszi, és ezt a technológiát most alkalmazzuk az erdészeti felügyeletben is, és a kamera most meg tudja ítélni például, hogyha egy új szín, mondjuk a füst színe jelenik meg, akkor esetleg erdőtűz van az erdőben. Tehát az ilyen keresztezésekről beszélek, illetve arról, hogy az európai szellem hatja át a munkánkat. Megvan-e még az európai szellemiség? Engem úgy oktattak, hogy úgy tanítottak, hogy legyél európai, az Európai Uniót nagyon jó dolognak mutatták be. Most ne politizáljunk, de azért itt látjuk, hogy a francia tévén, nem tudom, hol van a francia képviselő, itt van még. Azért tetszik nekem ez a kép, mert ez a francia tévé egyik képernyő képe. Jobb oldalon egy európai, de nem francia, hanem brit űrkutatót látunk, és több mint 10 percen át élőben beszélgetett a francia moderátor egy angol űrhajóssal és mindez persze az űrtechnológia tette lehetővé. Tehát, hogy az Európai Unióban lesz-e Európai Egyesült Államok, most nem tudom, de hogy ebbe az irányba haladjunk, legalább az európai űrt, a fölöttünk levő űrt egyesítsük, ne hagyjuk feldarablódni, mert most is túl sok a szereplő, az Európai Bizottság, az ez a tagállamok mind működtetnek egységeket. Jó, legyenek ilyenek, de fogjanak össze. A 75-ös ez a konvenció, ugye én már ö, 40 éves, ez alatt a 40 év alatt itt képekben látható, hogy mi mindent fejlesztettünk, telekommunikáció, navigáció, űrkutatás, kutatás az űrben, felfedezés, új indítórendszerek, meghajtórendszerek, űrbeli tevékenységek, környezeti, meteorológiai felhasználások. Bruce Willis meghalt, úgyhogy magunknak kell kezünkbe venni a jövőnket. És mindez az iparpolitikát is befolyásoló tevékenység. A KKV-k is egyre inkább részt vesznek az űrkutatásban, tehát a nagy integráció zajlik, és történjék is. A Lisszaboni szerződés ugye sokkal későbbi keletű, mint az ez a konvenció, de a Lisszaboni szerződésben a 189-es cikk azt mondja ki, hogy az EU és az EZA közötti szoros együttműködést meg kell őrizni. Bienkowska asszonytól hallhatták az európai űrstratégiát. Na, hol is van az űrstratégia ebben a rendszerben? Az EU és az ESA közös megalapodást írt alá, illetve hát Bienkowska biztos asszony is jó magam, amely néhány közös átívelő célt fogalmazott meg, az űrkutatás alkalmazása a hétköznapokban, a versenyképes ipar segítése, stb. tartalmazta volt ebben a megállapodásban. Három fő célt határoztunk meg. Az űrkutatást integrálni kell az európai társadalmi, gazdasági gyakorlatba. és ebből a hármas alapcélból született az Európai űrstratégia, illetve mi is levezettük ebből a magunk programját, a Space 4.0-át, és a United Space in Europe fogalmát. Ezen a, ebben a táblázatban látható minden főcél, alcél, a közös nyilatkozat, a dátumok. Reméljük, hogy a jövőben is inspirálni fog mindenkit az, amit eddig megalkott. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük ezt a rendkívül lelkesítő beszédet. A néppárt részéről most Groszlett asszony kezdi meg a vitát, aki egyben a lelkünk is. Monsieur le directeur, tout d'abord merci de, de, de venir devant notre commission. Köszönöm szépen, igazgató úr, hogy itt van a szakbizottságunkban. A prezentációja, az előadása nem csak érdekes volt, hanem valóban lelkesítő is. Átéreztük azt, hogy ön mennyire szenvedélyesen végzi a munkáját. Ez rendkívül fontos, hiszen így mindannyiunk számára világosá válik, hogy mi kell, hogy képezze a közös űrstratégia részét, és látható az is, hogy az ő stratégia olyasmi, ami még jobban összeköti Európát. Az ESSA jó időket él, megkaptuk a megerősítését az Ariane 6-nak, az Ariane 5 is sikeres volt, négy Galileo műholdat sikerült elhelyezni az űrben, egy francia polgár személyében, egy európai is, eljutott az űrbe, ezek mind-mind olyan sikerek, amelyek a határozott európai szerepvállalásnak köszönhetőek. Továbbra is támogatólag és egymásban bízva kell folytatnunk majd az együttműködést. Ez fontos Európa jövője és az Európai Unió függetlensége szempontjából is döntő jelentőségű ez manapság. Tudjuk, hogy a kontinensünknek tudnia kell függetlenül fellépnie az űrben is, ezért is fontos, hogy egy igazi űr kutatási politikát folytassunk. És stratégiai jelentőségű a nagy programok, a Kopernikus, a Galileo, amelyek most már a gyakorlatban is végre megvalósulnak, mindenképpen a támogatásunkra szorulnak, és ezeket, és önt is támogatni szeretnénk ennek szellemében. Ön is elmondta, hogy az űrkutatásnak milyen kihatása van a polgárainkra. Fontos, hogy a polgáraink is fontosnak érezhessék az európai űrkutatást. Fontos ez a környezetvédelem szempontjából, a határvédelem szempontjából, számos területen, az orvoslásban, a technológia területén, mindenütt alkalmazhatóak ezek az új alkalmazások, amelyeket az űrkutatásnak köszönhetünk. Új adatokat is kapunk, egyébként ezeket még megfelelően fel kell használni, fel kell dolgozni. Nagyon komplex programokról van szó, összetett programokról. Erre való tekintettel azt szeretném megkérdezni, hogy milyen módon tudnánk javítani az ESZA működését. Hogyan lehetne javítani a munka koordinációján. Hogyan lehetne jobban koordinálni az ESZA működését, a bizottság működésével, és így tovább. Ön egy nagyon jó, mondhatni idilli képet vázolt fel előttünk, de hát azért tudni kell, hogy vannak nehézségek is. Azt szeretném megkérdezni, hogy mik ezek a nehézségek, és hol tudunk mi segíteni a nehézségek áthidalásában hiszen az is fontos, hogy az űrstratégia és az űrkutatás mindenki számára érthető lehessen. Köszönjük szépen, Krél asszony következik, aki egyben az ITRE szakbizottság jelentéstevője is, önél szó parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm önnek, Werner úr, ezt a rendkívül lelkesítő beszédet. Remélem, hogy az interneten keresztül sokan követték az ön előadását, Tekintettel az Európai Unióban uralkodó hangulatra nagyon jó, hogyha valaki ilyen lelkesítően szenvedéllyel beszél Európáról. Ahogy már elhangzott, én vagyok a az űrstratégia jelentéstevője, valószínűleg márciusban tudom majd a szakbizottságban bemutatni a jelentéstervezetemet. A meghallgatáson sajnos nem tettem jelen lenni, mert akkor épp nem tartózkodtam Brüsszelben. Egyébként akkor épp Csillében jártam, és ott megtekintettem az Atacama sivatagban az Európai Obszervatóriumot. Az is egyébként egy kiváló példája az európai együttműködésnek, a működőképes európai együttműködésnek. Lenyűgöző, hogy ott a kutatók, női és férfi kutatók, sajnos a férfiakból több van még egyelőre, együttműködnek egymással Európa egész területéről, sőt, a világ számos országában, és mindez teljesen jól működik. A bizottság űrstratégiával kapcsolatos javaslatában egyébként kiemelt témaként szerepel a határokon átnyúló együttműködés, az obszervatórium kapcsán és az EU-sával folytatott tárgyalások itt persze különösen fontosak. Remélem, hogy a jelentésemben egy erre vonatkozó szövegrészt is tudok majd szerepeltetni. Néhány megjegyzést tennék, amelyekkel kapcsolatosan érdekelne az ön véleménye. Először is. Ön szerint milyen intézkedésekre lenne szüksége a kereskedelmi alkalmazás szempontjából? Elége az, amit a bizottság javasol, vagy többre van szükség? Egy második fontos kérdés – Elvileg a magánszférának kell nagyon fontos szerepet játszania, ez számomra kétségtelenül így van. A kérdés, hogy az űrszolgáltatásokba való bevonása a magánszférának vajon észszerű-e, vagy sem. Ha jól tudom, az USA-ban már próbálkoztak ezzel, is, csak mérsékelt sikerek születtek. Nem működik az egészen, az egész olyan jól, mint ahogyan abban reménykedtek az Európai Unió ebben a vonatkozásban milyen irányba induljon el ön szerint. Fontos számomra az is, hogy az űrkutatási projektjeink civil jellegét hangsúlyozzuk továbbra is. Nyilvánvalóan az is igaz, hogy a biztonság és védelem politika szempontjából bizonyos elemeket hasznosítanunk kell majd, ez is egy fontos téma persze, de azt hiszem, hogy a programok civil jellegét továbbra is ki kellene domborítanunk. Szerettem volna még megtudni öntől azt, hogy mi a helyzet az űrszeméttel. Az űrszemét, mint tudjuk, központi témánk, sőt, egyre nagyobb szerepet játszik a jövőben, várhatóan. Az Európai Bizottság az új stratégia keretein belül javaslatokat tett erre vonatkozólag is, az ESZA is fontos szerepet kap ebben. Mi a helyzet a költségvetéssel? Milyen költségvetésük van, vagy milyennek kellene lenni a költségvetésnek? Tisztázott-e már ez a kérdés, illetve szükség van-e az Európai Parlament segítségére ebben? Szerepeltessük-e a költségvetés kérdését is az álláspontunkban? És Ön szerint a bizottsági javaslaton túlmenően milyen további elemekre lenne szükség a mi jelentésünknek? Köszönöm. Köszönjük szépen. Tosanovski úr következik az ECR frakció részéről. Köszönöm szépen. Az anyanyelvemen, cseh nyelven fogok beszélni. Köszönöm szépen, igazgató úr, a bevezetőjét. Megemlítette, hogy hogyan is képzeli el az, az Európai Ürügynökség jövőjét. Nagyon érdekesnek találtam azt, amit mondott. Ön elmondta, hogy korábban az űrkutatás mozgatórugója az országok közötti verseny volt az országok közötti versengés. Beszélt az űrversenyről, a Race in Space-ről. Ma azonban azt látjuk, hogy a világűr nyitott mindenki számára, megnyílik mindenki számára, és tulajdonképpen az űrkutatás motorja immáron az üzleti élet, a gazdaság. Ezért is üdvözlöm az önkezdeményezését, hogy segítsük a startup vállalkozásokat, az induló vállalkozásokat. Az űrkutatás nagyon nagy lehetőségeket biztosít a fiatalok számára és az újonnan alakult vállalkozások számára, és összességében az űrkutatás egyre nagyobb érdeklődésre tart számot, mind a kutatók, mind pedig az üzleti szere, a gazdasági szereplők körében. Gratulálni szeretnék önnek ugyanis négy Galileo műholdat sikerült felküldenünk az űrbe. Ezt talán nem kapott akkor a publicitást, mint kellett volna. Ez egy hatalmas siker. Négy műholdat egyszerre eljuttatni a föld körüli pályára. Hatalmas teljesítmény ez tehát. Remélem, hogy a műholdak jól működnek majd, és remélhetőleg jövő évtől mindenki számára elérhetővé válnak a Galileo szolgáltatásai. Ehhez kapcsolódik egyébként a kérdésem is. Új üzleti lehetőségek bukkannak fel az űrkutatás kapcsán. Ön elmondta, hogy az Ariane 6-ra vonatkozó kutatási szerződést aláírták. Ez egy nagyon fontos mozzanat, mert ezzel új lehetőségek keletkeznek az új kilövő rendszerekre vonatkozólag milyen menetrendet tud elképzelni? Mikortól rendelkezünk majd új hordozó rakétákkal, mint amilyen az Ariane 6? Azért kérdezem ezt, mert a menetrendtől függően mi itt az Európai Parlamentben is foglalkozni kívánunk ezekkel a kérdésektől és még egyszer köszönetet mondanék önnek, mert az ESSA hatalmas fejlődésen ment keresztül, és azt hiszem, ez egy hatalmas európai siker. Köszönöm. Um, now. Köszönöm szépen a felszólalásokat. Korafán Nyilvenhelyzen kolléganő kap szót az ALD nevében. Köszönjük szépen Werner úrnak a prezentációt. Nagyon lelkesen beszélt, és ezt én nagyon jónak tartom. Nagyon örülök annak is, hogy azt láthatom, hogy az EU és az ügynökség egy nyilatkozatot írt alá a bizottság stratégiájának közététele után. Nagyon fontos az, hogy közösen, együttesen gondolkodjunk, közös európai szellemben. A stratégia teljes dokumentum, egyet is tudunk érteni vele. A magánszektor nagyobb szerepet kap, a célunk pedig az, hogy a kiemelt kezdeményezéseink meghozzák eredményeiket. Grosztet asszony is említette, hogy a közvélemény nem igazán tudja azt, hogy milyen nagy hatása van az őrnek a mindennapi életükre. Szélesebb körül ez a stratégia, és nem csak a vonzó témákra összpontosít, mint a, a, az élettel a holdon, bár az is nem izgalmas, hogy hogyan lehet ott letlepedni, de azért más területeken napi nap érinti az életünket. A bizottságon belül mindenhol, de itt is a nemek esély egyenlőségén dolgozunk. A kommunikációs stratégiánkon azonban jobban kell dolgozni, mm, hogy tudják az emberek azt, hogy a minapi életükre milyen kihatással van az űrnek. Csak így lehet elérni azt is, hogy megfelelő költségvetés legyen erre. Mm, jobban összpontosítanunk kell a kommunikációra, mint most. Két konkrét kérdés. Adatplatformok, az Európai űrstratégia, adatterjesztési platformokat mm, hirdet meg a Kopernikusszal kapcsolatban, és az ügynökség fogja megvásárolni ezeket az adatplatformokat. Kérdezném, hogy mikor várható ezek működésének az elindítása, a, közbesz- a beszerzésnek, melyek a kritériumai, például az interoperabilitás az egyik, Tozanovszki úr beszélt a KKV-król, Vajon ők könnyen tudják-e majd alkalmazni ezeket, hiszen is erre lenne szükség. Végezetül elnök úr a kis műholdak elindításáról. Egyre kisebb műholdakat lövünk fel, ezek felküldése sokkal olcsóbb, de Rigából csak a 300 kg és ennél nagyobb műholdakat lehet fellőni a nano és mikro műholdak fellövésére van egy stratégia? Végezetül a PPP-knek lehet ez esetleges témája. Köszönöm szépen, asszonyom. És akkor most Kaklicsek úrnak adok szót a e részéről. Köszönöm szépen. Werner úr meggyőző volt a prezentációja. Sajnálatosnak tartom azonban azt, hogy a nagy nyilvánosság alig tud arról, hogy mi zajlik ezen a területen. Megpróbáltunk megállítani valakit az utcákon, itt Brüsszelben, és ha ezekről a dolgokról beszélek, azt fogják mondani, hogy nem is beszélek emberi nyelvet. Jó lenne ezekről a témákról mindenhol beszélni. Vajon sikerülhet -e egy nemzetközi egyezményt aláírni az űrben keringő nem kívánatos anyagokról? Hiszen nem szeretnénk olyasfajta szennyezettséget elérni, mint a Földön. Másodszorban, ami a Galileo-t illeti, az elkövet, a közeljövőben fel fogjuk-e lőni mind a 30 műholdat? Továbbá, hogy néz ki a menetrend? Ezek a műholdak, ez a 30 műhold, az aktív és a műholdak hogyan fognak működni? Ami pedig a, az űrállomásokat illeti, a jelenlegi élettartama lejár. Európa hozzá fog járulni egy új űrállomás kiépítéséhez, meg a részvétel feltételei. Hogyan szeretnénk eljárni a tervek szerint? Hiszen ez egy vonzó téma. A kolléganőm erről beszélt az előbb. Végül hogyan teszik közzé azokat az adatokat, amelyeket mérésekkel szereztek? Gondolom, hogy hozzájutnak bizonyos adatokhoz az ügynökségnél különböző mérők, a látható és nem látható frekvenciával kapcsolatos mérések, ezek lehetségesek bizonyos technológiák révén. Az, archeoló, az archeológiában, a régészetben is fel lehet ezeket használni. Lehet, hogy a régészetnek van olyan területe is, amelyek esetében ez nagyon fontos lehet a halászat, az éghajlat védelme szempontjából is fontos ez. Igen, köszönöm szépen. Zorénya úr kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani főigazgató úrnak hogyan világosan egy magyarázta nekünk az ügynökség működését, rendkívül simoláló volt, és eszembe jutatta az alelnökkel és Bienkowska biztossal lefolytatott beszélgetéseinket is. Nagyon sok projekten dolgoznak, ezek projektek kihívást jelentenek a számunkra. Említette a geopolitikai lefedettséget, Hallottam, hogy milyen optimistán nyilatkozott az országok közötti együttműködésről a válságot követően. Néhány projekttel kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Portugáliával együttműködnek az Azori szigeteken. A 34.0-as projektre gondolok itt. A különböző projektek a Space for Knowledge projekt részét képezik. Számunkra az Azori szigetek geostratégiai erőforrást jelentenek. Az Azori szigetek ennek a platformnak a munkájába bele fognak kapcsolódni. munkát végzünk ilyen tekintetben, és ez stratégia része geodéziai munkákról van szó. Spanyolországgal és Brazíliával is együttműködünk, illetve más európai országokkal. Ez a projekt egy ügynökség által betervezett projekt. Tudna -e erről többet mondani? hogyan járulhat ez hozzá a 4.0-as világőrhöz? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm valamennyiüknek a kiváló előadásokat. Brit képviselőként én különösen örültem annak, hogy a francia tévében szerepelt élőben a brit űrhajós, bár több ilyen példa lenne az együttműködésre. Nyilvánvaló számomra is nyilván, hogy eh, az űrkutatás nagyon fontos terület a klímaváltozás elleni harcban. Hatalmas segítséget kapunk. Nálunk a UK Met Office-ban mi sokszor ö, eh, hivatkozunk ezekre az adatokra. Ami az iparpolitikai aspektust illeti, a kis műholdak és az általuk megvalósítható innováció szöget ütött a fejembe, hogy hogyan lehetne ezt a területet segíteni. Érdekelnének a részletek, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye a horizontális indításról olvastam már valamit, hogy ez mit is jelent. De a három legfontosabb kulcs szó az ön előadásában a kíváncsiság, az inspiráció és a részvétel voltak. Szerintem a kíváncsisági elemet kéne jobban meglovagolni és támogatni a kommunikációban is. És említett sok űrtechnológia alapú hétköznapi fejlesztést. Nagyon sok iskolában a gyerekeket lehet lelkesíteni ezen témák iránt, a jövő generációját talán még inkább be kéne vonni ezekbe a gondolatokba. És igen, az ragadott még meg, hogy amikor kimegyünk az űrbe, akkor magunkat is egy új aspektusból látjuk, és egy kicsit magunkon túlmutató perspektívák is adhatnak inspirációt, és segíthetnek megoldani problémákat. Ez mindenképpen addicionalitással rendelkezik, sok földi ipari kutatásnak is kiváló kiegészítője és inspirátora az űrkutatás. Köszönöm szépen! Hozzáfűzném még, főigazgató úr, ön akkora le, lelkes híve az űrpolitikának és az európai integrációnak, hogy hogy engem is inspirál maga az, az a gondolat, hogy az integrációnak az űr is egy eszköz, az űrkutatás. Miközben ön az űrpolitika kapcsán nem nagyon beszélt az oktatási programokról. Gondolom vannak ilyenek. Az integráció szempontjából is nagyon fontos lehet, hogy az alap és a középfokú képzésben, amióta ma már minden adat és kép lehívható az internetről, az űrkutatás is szerepet játszon, és perspektívákat nyisson a gyerekeknek. Jó lenne, hogyha létezne esetleg egy ilyen európai program, ami az, az űr kutatásról való ismereteket promoválná mindenféle kurikulumban. Mit tud nekünk ígérni? Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat mindenkinek. Gondolom, hogy jó jel, hogyha ilyen sok dicséretet fogalmaznak meg, nagyon örülök ennek, de ha megengedik, akkor én most egy kicsit sűrítve válaszolnék a felvetésekre, ami az eszelt illeti a jövőbeni együttműködéseket és a projekteket. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne versengjünk. Koordinációra van szükség, és együttműködésre a versengés helyett. A keretmegállapodásban, a 2004-es keretmegállapodásban, amely az EU, az ESA és az USA között jött létre, szerepel egy olyan kitétel, hogy legyen egy űr kutatási tanács. Úgy hiszem, hogy fontos, hogy összeüljünk, az ESA, az Európai Unió, a Bizottság, és nyílt vitát folytassunk arról, hogy hogy nézzen ki a jövő, és ki milyen feladatokat vállaljon magára. Mindenkinek más a hatásköre, és ezt használni kell, ki kell használni. A bizottságnak a szektorális ágazati politikákban vannak hatáskörei. Például az űrkutatási eredmények felhasználása a mezőgazdaságban, a tenger, tengerrel kapcsolatos ágazatokban, és így tovább. Az ágazati politikák tehát a bizottság erősségei, miközben mi az SA-ban a technológiát ismerjük, a végrehajtást, a gyakorlati alkalmazást. Úgyhogy azt hiszem, a kettő nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, jól illeszkedik egymáshoz, ezért nem egy-két projektre kellene korlátozni az együttműködést, hanem a különböző területeket mind-mind meg kell vizsgálni ebből a tekintetből. A Galileo például egy jó példa arra, és a Kopernikus is, hogy hogyan működhet egy ilyen együttműködés. Ami a Galileo illeti, az alapvető elgondolás az volt, hogy 27 aktív műholdunk legyen három pályán a Föld körül, három különböző pályán, 27 műhold, és legyen három tartalék műhold is, és aztán ehhez hozzáadtunk még kettőt, mert előfordulhat, hogy valamelyik műholdal gond van, és akkor ugyanazon a pályán mozog egy másik amelyel helyettesíthető a meghibásodott műhold. 27 műholdat tervezünk, tehát, és ahogyan hallhatták, egy Ariane 5-tel négy műholdat juttattunk el. Ez egyszerűnek hangzik, de szem előtt kell tartani azt is, hogy a műholdak más és máshol helyezkednek el az űrben. A Először pályára állítottunk két, je, két műholdat, amelyek egy pályán, egy közös pályán keringenek, aztán még kettőt. Egy nagyon komplex, összetett művelet volt ez. És aztán néhány héttel később feljutottunk az űrbe egy francia űrhajóst is. Az Ariane 6-ot emlegették egyébként, az Ariane 5 egy nagyon megbízható jármű. 27 sikeres műveletet hajtottunk végre vele egymás után, sorban. Ez nagyon nagy siker, de nyilvánvaló, hogy nagyon nagy a verseny, és ezért fontos, hogy a jövőben egy jobb, olcsóbb ö, hordozó rakétát alkalmazzunk. Az Ariane 6 20%-kal olcsóbb lesz, mint az Ariane 5. 2020-ra készül el, és időközben dolgozunk a Vega C-n is. A kisebb műveletekhez a Vega C is elég lesz, és a kicsit nagyobb műveletekhez, vagy nehezebb műveletekhez az Ariane 62 áll majd rendelkezésünkre, és itt van az Ariane 64, amelynek négy hajtóműve lesz, míg az előzőnek csak kettő. Egy egész a családunk lesz, ez olcsóbb is lesz, ez egy nagyon kedvező fejlemény a jövő szempontjából, és 2023-ra az Ariane 6 elkészül, de 2020-ban már megteszi majd az első útját. Persze, az új technológiák is nagyon fontosak. A jövőre vonatkozólag teljesen új, innovatív elgondolásokra van szükség, és ne csak Amerikát nézzük, mondván, hogy igen, itt van Elon Musk, aki ilyen-olyan újrahasznosítható űrjárműveket készít, és hordozórakétákat. Hát, hogyha megnézzük ezeket a palackokat például, vannak újrahasznosíthatók, aztán vannak olyanok, amelyeket nem tudunk újrahasznosítani. Nem teljesen egyértelmű a versenyhelyzet, mert ez nem egy tömegpiac, Egy nagyon kicsi piacról van szó. Szerintem azt kell megnéznünk, hogy mi a legjobb megoldás Európa számára. De mindenképpen meg kell néznünk az új technológiákat is. Felmerült a kérdés, hogy a Vega túl nagy a kis műholdak számára. Van egy kezdeményezés, amelyet két nap múlva fogunk bemutatni a tagállamoknak. Ez a kezdeményezés arra vonatkozik, hogy a Vega hogyan hasznosítható kisebb műholdak pályára állítása során is. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés lesz, és összekapcsolódik persze azzal is, hogy az ipar hogyan tudja hasznosítani az eredményeinket. Itt Európában vannak a nagyvállalatok és a KKV-k, az usa egy kicsit más a struktúra, és az eszem belül megpróbáljuk támogatni a KKV-kat, és megpróbáljuk az adatokat is továbbítani megfelelő módon. Valaki rákérdezett az adatkezelése is nyíltan kezeljük az adatokat, nem mindenki gondolja, hogy ez egy megfelelő hozzáállás, de mi a Galileo és a Kopernikus vonatkozásában a technikai adatokra vonatkozólag közé teszünk mindent. Ez nagyon fontos a tudomány szempontjából is. A tudomány területén egyébként kb. 6 hónapos lemaradásunk van, ugyanis A kutatók csak hat hónap késéssel kapják meg az adatokat, először egy vizsgálatnak kell őket alávetni, de az összes többi adat teljesen hozzáférhető mindenki számára, és mi ügynökségként megpróbáljuk nyilván a különböző ágazatok, az ipar fejlődését is előmozdítani. Többen a költségvetést is felvetették, igen, hát megtérülnek a beruházások, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ma egy eurót vagy egy fontot költök el, és holnap majd hatot söprök be nyereségként. Nem így működik az űrkutatás. Néha sokkal hosszabb időre van szükség, hogy megtérüljön a beruházás, és máshogy térül meg. Beszélünk inspirációról és motivációról is, és ez az egész nem csak arról szól, hogy minden megtérüljön, hanem arról is, hogy az embereket megihlessük, inspiráljuk. Az édesapám egy mérnök, és mindig is azt mondogatta nekem, hogy merjek álmodni. Ez nagyon fontos szerintem, az űrkutatás ilyen szempontból is szerepet tölt be. Mondok egy példát, Albert Einstein száz évvel ezelőtt írta meg a relativitás elméletről szóló munkáját. Mindannyian tudjuk, hogy van egy speciális relativitás elmélet, és van az általános elmélet. Az egyik elmélet szerint az idő, amelyet az óránkkal mérünk, a, gravi- a gravitációval függ össze. Én ugye nem értem, hogy ez hogyan működik, de hiszek benne, hogy így van. És az idő összefügg a sebességgel is. Nagyszerű. Hát próbáltam gyorsan vezetni az autómat, de nem láttam semmiféle külön- különbséget. A Galileo projekten belül most vannak műholdjaink az űrben, amelyek nagyon gyorsan mozognak, és ezeken a műholdakon az óra valóban másként jár, ugyanakkor a műholdra kisebb gravitáció hat, ez is kihatással van az idő múlására. És hogyha Albert Einstein annak idején nem fektette volna le ezeket az elméleteket, akkor a műholdas navigációban egy óra alatt 500 méteres hiba, hibákkal kellene, hibaarányjal kellene számolnunk. Úgyhogy száz év telt el az elméletek megfogalmazása óta, és azóta hatalmasat fordult a világ, az inspirációnak hála, a lelkesítésnek hála. Ezért fontos az oktatás is persze, ha meghívnak még egyszer, akkor három órán keresztül is beszélhetek majd arról, hogy az ESZA mit tesz az oktatás területén. Van persze oktatási képzési programunk, de ehhez nagyobb támogatásra lenne szükségünk. Amikor meglátogatom az ESZA egyik tagállamát, akkor mindig magam is egyébként tartok egy-két előadást a hallgatóknak, diákoknak, mert ezt nagyon fontosnak tartom. Űrszemét. Az űrszemetet egy menedzsment programon belül próbáljuk kezelni, a jövőben megpróbáljuk elkerülni, hogy újabb űrszemét keletkezzen. És most szeretnék egy viccet elmondani, de ezt úgysem fogja senki megérteni. Tulajdonképpen egyfajta porszívóra lenne szükség. Vacuum cleaner, angolul működik a szóvic. Gyakorlatilag fel kell takarítanunk az űrt. És ehhez egy eszközre lenne szükség, de ez nagyon nehéz, mert nagyon nehéz megbecsülni, hogy a beruházás ebben az esetben mennyire térül meg, vagy mikor. Nyilván ez egy olyan projekt, amelyet legalább európai szinten kellene megvalósítani, de talán globális projektként is működhet. Az űrszemét az egyik, a bolygó védelme egy másik, Planetary Defense, ez az angol fogalom, ezzel próbáljuk biztosítani azt, hogyha egy meteor közelít, akkor meg tudjuk védelni a bolygónkat. Ez nem katonai téma nyilván, de védelempolitikához tartozik. És aztán egy másik fontos kérdés az, hogy a bolygónk szennyeződését csökkentsük. Az Apollo 10, a bolygónk okozta szennyeződést csökkentsük. Az Apollo 12 leszállt a Holdra, Nem tudom pontosan, hogy milyen űrjárművet használtak, talán a Surveyor típusú űrjármű volt az. Ennek a kameráját visszahozták a földre, és megvizsgálták, megvizsgálták, és azt látták, hogy különböző baktériumok találhatók ezen a kamerán. Nyilván kérdés, hogy ezek a holdról származtak-e. Persze, hogy nem egyébként. Kiderült, hogy a technikus, aki a kamerát megépítette, meg volt fázva annak idején, így kerültek a baktériumok a kamerára. Fontos tehát, hogy a műszereink, a járműveink nagyon tiszták legyenek, hiszen hogyha utazunk az űrben, akkor nem szabad szennyeződést okozzunk a különböző égi testeken. Aztán fontos az is, hogy a jövőben a mikrogravitációban is kutatásokat tudjunk végezni, az új űrjárművek technolo- kapcsolódó technológiák az űrben kereszt, keletkeznek, kísérleteket hajtunk végre. De fontos ez azért is, mert hogyha az űrhajósok nem mikrogravitációban dolgoznak, végzik a különböző kísérleteket, akkor az orvoslás szempontjából nagyon fontos eredmények maradnak el. Vannak kísérletek a csontritkulásra vonatkozóan, a szívműködésre vonatkozóan, és így tovább, ezeket mind-mind mikrogravitációban kell elvégezni, mert így születhetnek olyan eredmények, amelyek az orvoslásban, a gyógyszeriparban is felhasználhatók. Ehhez szükség van az ilyen jellegű kutatásokra, de szerintem az ISS után nincs szükség, nem lesz szükség egy újabb nemzetközi űrállomásra. Talán a Holdon létrehozott település lehetne a következő projektünk, az úgynevezett Moon Village. Ez egy olyan, ez egy olyan koncepció, mely során a Holdon egy a Földön található falvakhoz hasonló település jönne létre, de ez a jövő zenéje, és azt hiszem le is le, járt az időm, köszönöm. Egy dolgot elfelejtettem, az Azori szigetekről megfeledkeztem elnézést. Az Azori szigeteken van egy Three A's kezdeményezés. Az északi sark, a déli sark és az Alpok angol megnevezéséből, illetve azok kezdőbetűjéből áll össze a Three A's, a 3A elnevezés. Az ESSA szempontjából fontos az, hogy a tudományos eredményeiket kamatoztatni tudjuk, illetve az említett területeken végzett kutatásokkal összhangban új eredményekre jussunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Természetesen ismerjük Einstein relativitás elméletét, csak nem értjük ez a gond. Én támogattam az Európai Bizottság elképzelését, hogy egy falut telepítsünk a holdra. Nagyszerű gondolat ez. A részleteit viszont nem ismerem. De nagyon jó elképzelés valószínűleg. Ezen el kell gondolkoznunk. Kedves barátaim, Ez volt az első ilyen jellegű ülésünk Werner igazgatóval, remélhetőleg az elkövetkező két és fél évben Sokat fogunk még találkozni vele az Európai Parlament szakbizottságában. Nagyon szépen köszönöm a látogatását és a lelkesedését is. Talán ez a legfontosabb az Európai Unióban, hogy lelkesedjünk. Uh, dear friends, three o'clock hearing. Háromkor folytatjuk az Európai Kutatás jövője meghallgatás Köszönöm.